Okay, friends, uh, uh, let me clarify uh, how we shall... Jó reggelt kívánok, kedves kollégák! Akkor a napirendnek lássunk neki. Elsőként a szociális dömping témájáról szóló jelentésre fog beszélni 11-15-kor mint a múlt héten ugyanabban a PH-ba. Az Econnak közös a 3C50-es ülésteremben a gazdasági egyenlőtlenségekről fogunk egy közös meghallgatást tartani, és aztán háromkor ebben a teremben folytatjuk, Katainen alelnök ugulal fogunk eszmecserét folytatni. Remélem, hogy elég sokan leszünk, elegen leszünk, mert gyakran előfordul, hogy alelnököt hívunk, és másokat. After Katainen uh, we will have the... Katainen jelentés, vagy Katainen elfolytatott uh, um, eszmecsere után uh, szavazzunk, aztán lesz egy új napi rendi pont, uh, oldalú szociális csúcs, Sógor úr az előadója ennek a témának, aztán pedig folytatjuk a rendes napi rendel. Foglalkoztatásügyi politika iránymutatások, és így tovább, és így tovább. Uh, uh, Tomácsolás uh, uh, horvát és gélik nyelven nem áll rendelkezésre, de 11-15-től egy óráig észt, máltai, szlovák és gélik nem lesz és aztán háromtól minden nyelven lesz tolmácsolás, kivéve ugyanúgy, mint most horvátul és élikül el tudjuk fogadni a május 24-e ülés jegyzőkönyvét, úgy látom, hogy igen. Mit is jelent ez? Azt jelenti, hogy az Európai Unió, szociális dömping az Európai Unióban, meg is adhatom Guillaume Balasznak a szót parancsolja. Merci, madame la, la présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is ezt szeretném azt mondani, hogy miért kértem azt, hogy megbeszéljük most a módosítókat. Azért, mert nagyon hosszúra nyúlik ennek a témának a megbeszélése, megvitatása, rendkívül sok a módosító, ez egy saját, kezdeményezés, saját kezdeményezésű jelentés, és mint ilyen érzékeny kérdés ez, sőt az egész téma is nagyon érzékeny kérdés az Európai Unióban. És egy etap végére értünk, júliusban lesz a szakbizottságban a szavazás, és hogyha ott pozitív eredmény születik, akkor szeptemberben kerül mindez a plenáris elé. Hadd mondjak valamit informálisan, de a forma ugye fontos a vitában. Szeretnék tehát köszönetet mondani az árnyék jelentéstevőknek. Az árnyék jelentéstevők nagyon sok időt és energiát szenteltek ennek a témának. Igazi tartalmi meg, megbeszélések folynak, úgyhogy még egyszer köszönet az árnyék jelentéstevőknek, sokat tanulunk egymástól, bár az elején elég nagy volt a nézetkülönbség, vagy véleménykülönbség, de sikerült azért ezt közelíteni. Mondom, mindegy ki. Nagyon őszintén járult hozzá ehhez a jelentéshez, és ez a megfelelő módja annak, hogy előre haladjunk és kompromisszumokat találjunk. Több mint 700 módosítót terjesztettek be. Egy elég hosszú ütemtervünk van, egyesével meg kell beszélni az, a módosítókat, elég nehéz kompromisszumos módosítókat kidolgozni, és elég nehéz az összes frakcióval egyszerre egyeztetni. Azért nehéz az, ez a munka, mert ugyanak sem értem, hogy összeülünk, és nem jutunk előre, és annak sincs túl sok értelme, hanem nem tud mindenki eljönni. Azért valami haladást sikerült elérni. Nézzük az első dolgot, amit el tudtunk élni. A frakciók többsége, nem az összes, de a többsége Egyet tudtunk tehát érteni a szociális dömping definíciójáról. Miért fontos ez? Azért, mert már, mert már itt megmutatkoznak azok a különbségek, amelyek az országok, illetve a frakciók között jelentkeznek. Jó lenne tehát, hogyha nem egy egydimenziós kérdés lenne a meghatározás, nem csak tehát a szociális dömping meghatározásáról van szó, hanem a hatásának a felméréséről, tehát milyen gazdaság és szociális hatása van ennek. A következő téma az ellenőrzés, tehát a jogszabályok, a hatályos jogszabályok végrehajtásának ellenőrzése, hogy jobban tudjunk harcolni a szociális dömping ellen. Ez vonatkozik ez az ILO szabályokra is vonatkozik. Mint említettük, ez egy előzetes feltétel de az is nagyon fontos, hogy javítsuk a ellenőrzéseket, hogy harmonizáljuk a különböző tagállami fellépéseket, a tagállami ellenőrzéseket. Elképzelhető, hogy egy-egy eszköz hiányzik, például fordítás vagy jogi segély. Ez egy nagyon nehéz és bonyolult téma tehát. Minden problémát meg kell oldanunk, és meg kell próbálni megegyeznünk. Egyértelmű, hogy az Európai Unióban meg kell erősíteni a, az országok közötti, a tagállamok közötti együttműködést, és egy task force-t is, force is létre kell hozni, ahol a tagállami munkafelügyelők működnek együtt, illetve azoknak a cégek, azt a problémát is meg kell oldani, hogy vannak olyan cégek, amelyek csak papíron, vagy posta fiók szinten léteznek. Nem volt egyszerű az sem, hogy megegyezzünk abban a témában, hogy pontosan mi az, ami a mi hatáskörünk, és mi az, ami a közlekedési bizottság hatásköre. Egyértelmű, hogy azért a közlekedési bizottságnak is van mondandója arról, hogy mi a szociális dömping. Egyébként a szavazás során még elképzelhető, hogy változik ez, de alapvetően sikerült megegyezni a frakcióknak arról, hogy mi az, ami a mi hatáskörünk, és mi az, ami a közlekedési bizottság hatásköre. Aztán ott van a digitális gazdaság kérdése. A digitális világ teljes mértékben átalakítja a szociális védelem és a vállalatok viszonyát. Megváltoznak tehát a munkaügyi viszonyok, megváltozik az, hogy mit jelent a munkaadó, mit jelent a munkavállaló. Szerintem, amit erről írunk a jelentésben, az nagyon hasznos. Egyébként vannak korábbi jelentések is ebben a témában. Azért még vannak olyan témák, amiben nem sikerült megegyezni, tehát nem sikerült többséget kialakítani a frakciók között. Itt tehát még vár ránk munka. Miről van szó konkrétan? A szolgáltatások felfüggesztése, hogyha a jogszabályt komolyan sértik a hatóságok. Itt konkrétan a kihelyezett munkavállalókról van szó. Azt hiszem, erre a kérdésre mindannyiunknak nagyon oda kell figyelni. Engem megdöbbent az, hogy Európában együttesen képtelenek vagyunk, és nem csak az Európai Parlamentről beszélek, hanem összességében az Európai Unióról. Tehát képtelenünk vagyunk, vagyunk arra, hogy bizonyos témákban legalább egy minimum harmonizációt elérjünk. Ezért egyoldalú döntésekre van szükség. Miről van szó? Az Európai Bizottság bizonyos folyamatokat kezdett el a tagállamokkal szemben, Tehát a tagállamok egyoldalú lépéseket tesznek, aztán a bizottságnak ez nem tetszik, és ebből nagyon feszült helyzet alakult ki, feszült politikai helyzet alakul ki. Nem hiszem, nem hiszem, hogy ez lenne a megfelelő módszer. Szerintem máshogyan sokkal jobban lehetne halad, haladni. Tehát, hogy ahhoz, hogy a hatóság, az, hogy a hatóságok felfüggeszék a szolgáltatást bizonyos jogszabálysértés esetén, ez egyes tagállamokban, tagállamokban megoldható. Ezt kéne általánossá tenni. Az a célunk ugyanis, hogy közös módszereink legyenek, hogy arra kényszerítsük a különböző vállalatokat, hogy odafigyeljenek a kiszervezésre, kinek szervez neki, hogyan, ez milyen következményekkel jár a munkavállalókra, avagy milyen feltételek mellett dolgoznak a saját üzemeikben, vagy gyáraikban a munkavállalók. Van két bekezdés, amely számomra kompromisszumos módosító, legalábbis aként prezentáltam. Bizonyos frakciók egy, egyet tudtak érteni ezekkel a kompromisszumokkal, de még nem mindenki. Még a többséget nem értük el. Arról van tehát szó, hogy a kihelyezett munkavállalók kérdését hogyan fogjuk definiálni. Ez egy általános definíció. Erről el kell gondolkodnunk. Tiszen biztos asszonynak vannak javaslatai ezzel kapcsolatban. Ezeket nem régiben fogalmazta meg. A tagállamok erre már reagáltak részben. Aztán egy jelentés is készül, két társ jelentéstevővel, az egyik Marán Sárki asszony a néppártól, a másik Agnes Jongérius asszony a szocialistáktól. Ebben a saját kezdeményezésű jelentésben nem szeretnénk megelőlegezni az ő jelentésük eredményét, de ettől még nehéz a munkák. Ugyanakkor nehéz ezt megoldani, hiszen a kihelyezett munkavállaló kérdése még mindig nagyon érzékeny kérdés. A közvélemény szociális, a szociális dömpingre rendkívül súlyos problémaként gondol. Ez nem feltétlenül igaz, nem mindig van így, nem mindig ez a legsúlyosabb gond. De nem volt egyszerű eleget tenni a felkérésnek ami arról szólt, vagy ami úgy szólt, hogy ebben a jelentésben erről, tehát a kihelyezett munkavállalókról ne legyen szó. Hat kompromisszumos módosítóm is szól erről. Ha az Európai Parlament a szociális dömpingről szóló saját kezdeményezésű jelentésről szavaz, és ebben egyáltalán nincs szó a kihelyezett munkavállalókról, azért, mert elvileg erről majd szól egy másik jelentés, akkor szerintem ennek a külvilág felé adott üzenet elég kétes. A saját kezdeményezésű jelentésnek a lényege pontosan az, hogy a saját véleményünknek adjunk hangot. Ennek nincs kötelező érvénye, de ez egy nagyon jó munkaalap az is látható, hogy a, hogy a bizottság merre kíván elindulni, hiszen asszony javaslatából ez látszik. Tehát egy folyamat közepén vagyunk, volt bizonyos előrelépés, de azért még van dolgunk is. Kár lenne, hogyha itt megállnánk félúton. Ma az Európai Parlament szerepe és feladata az, hogy megfelelően foglalkozzon a szociális dömping kérdésével, hiszen ezt kívánják tőlünk a választóink. Látható az is, hogy a belső piacon a tisztességtelen verseny nagyon sokakat foglalkoztat. Egyfajta ellenséges érzelem tapintható Európában, ezzel mindenképpen foglalkozni kell, ha nem teszünk meg, akkor nem teszünk eleget a szerepünknek. Köszönöm. Thank you, Mr. Ballas. I know that it has... Köszönöm szépen, Ballas úr. Nagyon jól tudom, hogy nem volt könnyű ez a feladat. És nagyon örülök annak, hogy lehetőségünk nyílik az eredmény megveti, megvitatására. Most pedig az árnyék jelentéstevőknek adom meg a szót. Jászok Riecka asszonynak először. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönettel tartozom Belasz úrnak, illetve munkatársainak is, hiszen kiváló munkát végeztek. Elég nehéz témáról van szó, a szociális dömping témájáról. És nagyon tetszik a munkamódszerük, nagyon tetszik az, ahogyan a kompromisszumokhoz eljutottak. Ezt a konvergenciát mint egy 20 ülés lebonyolításával sikerült megvalósítani. De örömmel konstatálom, hogy a szociális dömping lassan a végére jár, méghozzá júliusi szavazással. Vannak még olyan kérdések, amelyekben nem állapodtunk meg, de azt is látjuk, hogy a szociális dömping kötelező érvényű definíciójának hiányát sokan kifogásolják. Politikai vitára van szükség, tehát a tagállamokban nincs eddig olyan definíciónk, amely jogilag kötelező érvényű. Ebben kellene megegyeznünk itt magunk között. A legtöbb politikai frakció úgy érzi, hogy ez a verseny előny létrejöttét, illetve előidézését jelenti méghozzá igazságtalan vagy nem fair módszerek által. A néppárt nem tudja támogatni az összes kompromisszumos módosítót, különösen azokat nem, amelyek olyan fontos kérdéseket érintenek, mint például a kiküldött munkavállalók regisztrációjának kötelező érvénye, illetve a, szolgáltatások felfüggesztése abban az esetben, hogyha a kiküldött munkavállalókkal kapcsolatos jogszabályokat megsérti egy tagállam. Itt különösen a légi közlekedési ágazatra gondolok. Itt az alapvető jogok, illetve a gazdasági jogok, gazdasági szabadságjogokról van szó. Az LM és U kompromisszumok, ról beszélünk, amely a kiküldött munkavállalókra vonatkozó irányelv átdolgozott verziójára vonatkozik. Jelenleg ebben nem kellene belemennünk. Az ezzel kapcsolatos döntéseket a jelentéstevőkre kellene bízni. A szociális dömping nem csak a kiküldött munkavállalókat érinti, ez pusztán egy példa arra, ahol a szociális dömping előfordulhat, de maga a szociális dömping egy sokkal szélesebb körű koncepció. Az illegális munkára, a ö, kényszer munkavállalásra, illetve a postafiók cégekre kell gondolnunk. Aztán ott van az egyenlő munkáért egyenlő bér elve is. Tehát fölhívjuk a figyelmet, hogy ebben a tagállamoknak nagyon fontos szerepe van, és fontos, hogy ne ássuk alá az európai cégek versenyképességét. Köszönöm. Thank you. Köszönöm, megadom a szót Glabajeva asszonynak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök, hogy sokáig előadói ülés után végre napirendre került ez a kérdés. Köszönjük Balasz kollégának és a többi árnyék előadónak a munkát. Nagyon hasznos és érdekes eszmecseréket folytattunk az ülések alatt. Annak is örülök, hogy Denuta Jezlőbjeszka és Balasz kollega is ennyire konkrét volt. Én viszont, ha megengedik, inkább filozófiai fejtegetésbe bonyolódnék. Három általános meg jegyzést tennék. Először is a jelentés általános megközelítésé kapcsolatban. Igazából nem, nem nagyon tetszik nekem az általános hangulata és üzenete. A szociális dömpinget, mint hogyha csak a kiküldött munkavállalóknak tudná be, miközben az európai munkaerőnek kevesebb, mint egy százalékát teszik ők ki. A szociális dömping, ez sokkal szélesebb fogalom, bármiféle illegálisan csökkentett munkaerőköltségre vonatkozik. Még egyszer mondom, a munkavállalók kiküldetése teljesen jogszerű, hogyha mégis vannak visszaélések, akkor nemzeti szinten kell érvényt szerezni a szabályoknak. Nem lehet tehát új jogszabályokkal, újabb és újabb jogszabályokkal mm, felvenni a harcot a visszaélések ellen. Egész egyszerűen tagállami szinten kell szigorítani az ellenőrzést. A jogszerűs, a jogszerűtlen verseny között óriási különbség van. Hogy hívhatjuk szociális dömpingnek és tisztességtelnek azt, hogyha valaki a szabályok keretein belül jár eh, el? Európában úgy érzem, hogy a versenyképesség egyik előfeltétele az, hogy a munka eh, erőhöz kapcsolódó költségeket próbáljuk tisztességes módon ugyan, de csökkenteni. Szerintem ebben a jelentésben, mint hogyha a küldött munkavállalók, vagy munkavállalók kiküldetésének problémája mögé elrejtenénk sokkal mélyebben elő strukturális kérdéseket, ezért egy, egy, ezt használjuk kifogásként, a, a, a helyet, hogy a, a valódi problémával foglalkoznánk. Nobody. Uh, and I think it's indeed unfair if we want to use this ez a tisztességtelen, unfair szó túlságosan gyakran fordul elő, olyan, mintha tényleg a szociális dömping esetében a, a posting of workers, tehát a munkavállalók kiküldetése lenne a, a, a, a, mindenért a, a, a hibás, mindennek az oka. Ez tehát az első gondolatom. A második, egyenlő munkáért, egyenlő bért kérdése ugyanazon a munkahelyen, beszéltem én már erről korábban ugyanazon a munkáján egyenlő, munkáját egyenlő bért, ez csak egy szép szlogán, aminek a piaci valósághoz valami kevés köze van. Ne átassuk se magunkat, se az embereket, hogyha azt mondjuk, hogy meg tudjuk szüntetni ezt a problémát. Ezt a problémát ugyanis azt tartok, hogy nagyon hosszú évek kellene ahhoz, hogy ezt megoldjuk. Ezek a, a bérkülbeli különbségek történelmi okok miatt eh, alakultak eh, ki. A év, hosszú évek alatt alakult ez így eh, ki, és nyilván nagyon kevés közép európai szeretné, hogy megismétlődjön a történelem. Brüsszelben is gyakran láthatjuk azt, hogy a belga szerződések maguk az uniós alkalmazottakra vonatkozó szerződések is sajnálatos módon nagyon gyakran mutatják azt, hogy ez az egész hogyan működik. Nem lehet harmonizálni mindenkinek a bérét. egységes sokszínűségben hova tűnt, amikor erről van szó? A szociális dömping eh, definíciójára térnék vissza. A jelenlegi, a jelenlegi definíció túl bonyolult, túl hosszú, hiszen sem egyetemesen elfogadott, sem eh, eh, egyetemesen definiált ilyen definíciót vagy fogalommeghatározást nem tartunk. Az Európai Unión belül a munkálók közötti tisztességtelen elbánásmód, illetve különbségtétel. Ez a hát ez, hogy unfair, tisztességtelen, ez egy teljesen szubjektív megközelítés. Lehet, hogy az egyik cég azt gondolja, hogy ez nem fair, hogy a másik cégnek annyival jobban megynek a dolgok, vagy lehet, hogy valaki azt gondolja, hogy jó, nem fel, hogy én kevesebbet keresek, mint a másik, itt dolgozol. Sajnálom, hogyha egy kicsit filozófiai jellegűre sikerült a hozzászólásom, de úgy érzem, hogy ennél sokkal pragmatikusabbnak kellene lennünk. Köszönjük, Sziliki Otis úr. Következik. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον Köszönöm szépen. Először is szeretnék Balasz eh, úrnak köszönetet mondani. Kiváló munkát végzett, mint mindig. Nagyon sok munkát, időt, energiát eh, nem eh, kímélt, ugyanakkor sajnálatosnak tartom egyes frakciók ellenkezését. Megmondom őszintén, a, nagyon gyakran előfordul az, ugyanazt kell elmondanunk, a már elfogadott módosítókat újra át kell rágnunk, ezzel rengeteg időt veszítünk. Igen, egyes frakciók lehet, hogy nagyon nagy fontosságot tulajdonítanak a piaci erőknek és a versenyképességnek, ugyanakkor a csak foglalkoztatási és szociális ügyi szakbizottság vagyunk. A nevünk is ezt mutatja, éppen ezért a, a munkavállalókat és a szociális kérdéseket kellene szem előtt tartanunk. Éppen ezért változtatnunk kell, nem kell mindent elfogadnunk úgy, ahogy van. Úgy érzem, hogy ebben a jelentésben fontos lenne az elveinkhez tartani magunkat, a munkavállalók jogainak erősítése, ez a feladatunk, a szociális állam erősítése, a szociális dömping elleni harc, mert ez a versenyképességet minden elé helyezi. A szociális dömping alapvetően a cégek nyereségességét elébe helyezi a munkavállalók érdekeinek. Nekünk pedig nem feltétlenül ezt kell, nem kell, feltétlenül kellene ezt hagyni. A munkát, a munkavállalókat kellene segítenünk, támadtunk. Itt vannak például a kollektív szerződések, illetve a kollektív tárgyalásokban való részvételhez való jog, az, hogy ne egyéni szerződéseket kössenek mindenkivel, ami a munkavállalójogokat lába tiporja, annak ellenére, hogy hosszú éveket, évtizedeket küzdöttek ezért a munkavállalók. Ezeket nem szabad egyik napról a másikra feladni, éppen ezért ebben, itt ez, ebben az Európai Parlamentben is küzdenünk kell az ellen, hogy visszanyessék, elvegyék a munkavállalók jogait, ami pedig, ami a kiküldött munkavállalókat illeti, igen, liberális barátaim, úgy érezzük, hogy az egy, egy, ugyanazon a munkahelyen egyenlő munkáért egyenlő bér jár, minden más tisztességtelen, éppen ezért ezeket a tisztességtelen nem fair gyakorlatokat be kell szüntetni, ennek véget kell vetni, A bal oldal, az egységes bal oldal e tekintetben e, az alapvető értékek védelmét fogja továbbra is itt mindenképpen e, előtérbe helyezni. Karim Abdeli nincs itt. Az FDD e, kap szót, Laura. Sì, grazie Presidente. Eh... Ancora grazie a Guillaume per, per il lavoro. Köszönöm szépen, ismét köszönettel tartozom az elvégzett munkáért. Nem volt könnyű, És azt hiszem, hogy ez már a rögtön az elejétől világos volt, hogy nem lesz egyszerű tető alá hozni ezt a, ezt a dokumentumot, és nagyon oda kell figyelni a kiküldött munkavállalókra, ez világos. árnyék jelentős tevői üléseken azt láttuk, hogy nagyon-nagyon eltérőek voltak a véleményeink. És ez azt is jelenti, hogy a frakciónk mindenképpen támogatja a Guillaume álláspontját. E Értem, hogy a többi frakciónak miért vannak kételjei. Egészen más kontextusból érkezünk, és természetesen mindenkinek vannak saját prioritásai, ezek mellett ki akar állni. Ez nyilván függ attól, hogy honnan érkezett. Olyan észrevételeket hallottam, amelyek egy kicsit túlságosan elméleti jellegűek voltak. Hát nagyon nehéz, nehéz ezzel a jelentéssel kapcsolatban konkrétumokat mondani. Megfelelő gazdasági feltételekre van szükség, és alapvetően a gazdaság határozza meg, hogy milyen témájú jelentéseket veszünk mi elé. Tehát további további munkára van szükség, komolyan el kell ezen gondolkodni, Európa választás elé, előtt áll, és azt gondolom, hogy ez a mindennapjainkat is meg tudja változtatni. Ma szociális dömpingről beszélünk az Európai, Unió belül, Európai Unión belül. Képzeljük csak el, később más jelenségeknek milyen hatása lesz majd az európai gazdaságra. Nem tudom, hogy most van-e a megfelelő pillanat erre. Nem lett volna esetleg jobb, akkor beszélni erről, amikor az irányelvet dolgoztuk át, de nem szabad elfelejteni, hogy 28-an vagyunk, 28 különböző valóságról van szó, a feltételek is mások a 28 tagállamban. Nem feltétlenül mindig tisztességes versenyről van szó, nem mindig ugyanolyan feltételek mellett dolgoznak a munkavállalók, a szociális garanciák vagy foglalkoztatási garanciák, védelem sem mindig ugyanolyan. Nagyon-nagyon nehéz ezeket a dolgokat tehát összeegyeztetni. Folytassuk a munkát, tegyünk fel újabb és újabb kérdéseket magunknak, és kezdjük el a munkát, az előkészítést a, munka, a kihelyezett munkavállalókkal kapcsolatos irányelvről amikor van két társadalmi jelentéstevő, akik, vélem, akiknek a véleménye egymás szöges ellentéte, hát ez nem lesz egyszerű. Gyakorlatilag elmondhatunk mindent, és mindennek az ellentétét is, avagy elmondhatjuk azt is, ami tényleg lényeges. Köszönöm. Mártán úr. Merci, Madame le Président. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Nagy figyelemmel hallgattam be lesz urat, és azonban azt kell, hogy mondjam, hogy van itt egy kis apróság. A legutóbbi bizottság a keretében a Krasznodeszki jelentés kapcsán fölmerült már ez a probléma. Bizotó asszony és Bálász úr a jelentéstevők a kompromisszumos szöveget nem adták át Bizotó asszonynak. És ez elég, eléggé meglep, elnök asszony, és ezért emelem föl a szavam. A bizottság titkársága egész egyszerűen eleget tett beleszúr kérésének. És hogy lehet az, hogy egy jelentéstevő ne kapja meg az anyagot azért, mert beleszúr egyszerűen ezt kéri a titkárságtól? Belesz úr demokratikus hozzászólással indította a bevezetőjét. Azt mondta, hogy nagyon örül annak, hogy sikerült tető alá hozni egy közös kompromisszumot, tehát sikerült összefogni a jelent, az jelentéstevők véleményét, de hát meg kell, hogy mutassam neki, hogy intelligensebb vagyok nála, és amikor a szociális dömpinggel kapcsolatos jelentésről beszél, akkor nem foglalkozhat a kiküldött munkavállalók problémáival. Szeretném megnyugtatni Balasz urat, ugyanúgy a bizottság tagjait, hogy biztos vagyok abban, hogy a kiküldött munkavállalók kapcsolatos irányelv átdolgozása, amely nagyon fontos számunkra, szépen le, fog, le, le fogjuk ezt bonyolítani. Köszönöm szépen! Uh, thank you. Um, this means... Köszönöm. Ez azt jelenti tehát, hogy folytatjuk a hozzászólók listájával. Kérem, hogy szorítkozzanak kettő percre, amennyiben lehet. Morán Sártyi asszony az első. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az árnyék előadók nevében üd- én is szeretném megköszönni Ballász úr kiváló munkáját, ugyanakkor azt el kell mondanám, hogy az árnyék előadóknak jó néhány egyeztetésén vettem részt, és nagyon sok dolog nem között. A módszerrel, a módszertannal volt ugyanis gond. Nagyon nagy a kísértés, hogy a kiküldött munkavállalók irányelvének átdolgozása alapján dolgozunk, miközben alapvetően ez a saját kezdeményezős és ami a szociális dömpingről szól. Tehát ez a fajta ö, nagy kavar, katyvasz, hogy pontosan miről van szó, pont arról a témáról ö, nem beszéltünk eleget, vagy arra nem koncentráltunk eléggé, ami a fő témája ennek az említett irányelv átdolgozásával kapcsolatban. Én nem hagyom, hogy engem ebbe bele sodoranak, hogy ebb, csak ezzel foglalkozunk, különböző szakpolitikák vagy politikai álláspontok vannak ez ügyben. A sárga lap problémája is felmerült, néha a frakciók, néha a tagállamok álláspontjának a problematikájával szembesülünk. Úgy érzem, hogy konszenzus készség, kompromisszum készség és nyitottság erre lenne szükség. Abban a pillanatban, amikor megberevednek a harcálláspontok, akkor pat helyzet alakul ki, hiába volt 20 árnyék előadói egyeztetés, tényleg le a kalappal beleszúr előtt, de hát egyszerűen a saját dolgunkat nehezítjük és komplikáljuk. Mégis nem vagyok hajlandó arra, hogy a, az árnyék a, a kiküldött munkavállalókra vonatkozó irányelv átdolgozását nem hagyom, hogy el temessük, hogy ezt eh, nem fogom hagyni, mondom a mögöttem ülő nagyon bős kollégának, nem fogom hagyni, hogy ez eh, elhajjon. Ugyanakkor látunk el, hogy mi a felelősségünk, miről szól az jelentés, és ezügyben hogyan kell konszenzusra jutni. Éppen ezért vannak olyan kompromisszumok, amelyek jó irányba mutatnak, de azok, amelyek közvetlenül a, foglalkoznak az irányelvvel, és ezek a tárgyalások még csak most következnek, el sem kezdődtek, a kiküldött munkavállalókra vonatkozó irányelv társ ként óriási hibát követel, a kollega saját dogunkat nehezítjük meg, mondom még egyszer, lehet, hogy pont ezzel lehetetlenítjük a dolgunkat. Hogyha megvan a szándék arra, hogy a kiküldött munkavállalók problematikájánál tovább tekintsünk, akkor végre tudunk a szociális dömping kérdésével foglalkozni, tényleg csak erre koncentrálni, és nem másra. Balasz úrnak ugyanakkor elmondanám. Nem azt szeretném, az sem, hogy ez a szociális dömpingről szóló jelentés ellehetetlenítse, vagy megnehezítse a kiküldött munkavállalókról szóló irányelv átdolgozását, módosítását, amire olyan nagy szükség van. Kettő társ előadónk is van ez ügyben, velük egyeztetni kell, tudnunk kell, hogy mit akarunk mi a szakbizottságunkban, szociális ügyekben és szociális dömping ügyekben tenni. Hogyha komolyan vesszük azt, hogy foglalkoztatásügyi bizottság vagyunk, akkor ne keverjük össze a szezont a fazonnal, maradjunk ebben az esetben is a témánál, a jelentés címében szereplő témánál. Köszönöm, Koch úrnak adom meg a szót. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich glaube, ich kann extrem kurz sein. Uh, und Köszönöm szépen rövidre tudom fogni. Nem fogok részletekbe menő véleményt adni. A közlekedési bizottság munkája nagyban tükröződik a e, kompromisszumos módosítókban, úgyhogy ezért köszönet a jelentéstevőnek. Mária Réna következik, köszönöm. Először is szeretném megköszönni a munkát ezzel a jelentéssel kapcsolatban. Megköszönöm Bálasz úr kompromisszumos módosító javaslatait. Meglepett Máren Sártyé asszony, meglepett az, amit Mona Sáti mondott arról, hogy az, előző, az első javaslatok elég merevek voltak lehet, hogy ezt akarta hinni, de én nem ezt akartam mondani. Jó, akkor félreértés volt. Tehát fontosnak tartom azt, hogy legyen egy saját kezdeményezésű jelentés, ahol a lehető legteljesebben beszélünk erről a kérdésről. Többféle, a tisztességtelen verseny többféle megnyilvánulását fel is soroljuk itt a fizetés kérdésében a levelőző láda vagy postaláda cégekről, stb. stb. Úgy gondolom tehát, hogy a legtágabb értelműnek kell lenni ennek a jelentésnek. De hogy azt mondani, hogy ez az irányelv, ez az irányelvhez nem kapcsolódik, az olyan, mintha azt mondanánk, hogy az adóparadicsomok kérdése nem kapcsolódik az adózás kérdéséhez. Nem, szerintem nem szabad kizárni ezt az, ezt az irányelvet, tehát a kiküldetésről szóló irányelvet. Ennek ott a helye a balasz jelentésben. Nyilván részletesen nem tudunk kitérni erre a témára, de mindenképpen részét kell, hogy képezze ez a téma is a jelentésnek. Az a... Bár igaz az, amit a Tajdés kolléga mondott, az európai munkavállalóknak csak 1%-át teszik ki a kiküldött munkavállalók, de ezt, ezzel a kérdéssel mindenképpen foglalkoznunk kell, illetve az em mögött húzódó tisztességtelen versennyel is. Bizonyos országokban ez a két jelenség együttesen már a munkavállalók 20%-át teszi ki. Ez nyilván rossz hatással van a versenyre, illetve a versenyképességre. Elnézést kérek, de ez itt egy Elnézést kérek, de az építőipar alapvetően egy nem exportra termel, hanem ez egy belső, a, a gazdaság belső részének egy fontos eleme. A szociális védelem egészen máshogy néz ki ugyan a tagállamokban, de az a célunk, hogy már holnap, és nem tíz év múlva növeljük a szociális védelmet, tehát nem kevesebb, hanem több szociális védelmet szeretnénk. Ma ugyan vannak különbségek, de az a cél, hogy ne kevesebb, hanem több védelem, szociális védelem legyen jellemző az Európai Unióban. Tehát fejlődni szeretnénk, több védelmet szeretnénk. Köszönöm Balasz úr munkáját, tehát több szociális védelemre van szükség, Köszönöm. Thank you, Monsieur Calvé Sombon. Merci, madame. Calvé Sombon úr, igen, köszönöm szépen. Elnök asszony, én is franciául fogok beszélni, hiszen jelentéstevő és Molière nyelvét használja. Először is szeretném elmondani, hogy egyetértek az Aldés kolléga szavaival, illetve Martinával is, a saját frakcióm nevében szólok. Ellentétben azzal, amelyet Laura Ekreha mondott, egy európai nézőpontot kell hangsúlyoznunk, és nem pedig a nemzeti nézőpontot, és egy megfelelő politikai aspektust kell érvényesíteni. Természetesen én is üdvözlöm az elvégzett munkát, és Martinen keresztül folyamatosan együtt dolgoztunk a munkatársakkal. Komoly munkát végeztünk, de ez nem feltétlenül mutatja azt a kívánatos eredményt. A szociális dömping kérdésében nem járhatunk el úgy, hogy teljesen önkényesen három vagy négy új definíciót hozunk létre, például a megfelelő bérezés. Mi ez? Vagy a szociális csalás. De hát miről van szó? Pontosan mit jelent ez? Itt jogállamokban élünk. Vagy az igazságtalan verseny. Hát mi az, hogy igazságtalan verseny? Mit jelent ez pontosan? Hogyan definiáljuk ezt? Vagy ott van az az az elv, hogy ugyanolyan bérezést adjunk ugyanolyan elvégzett munkáján. Hogyha két cégben ugyanazt a munkát végzi valaki, akkor ugyanabban az évben, ugyanolyan munkakörülmények között elképzelhető, hogy különböző bérezést kapnak. Tehát ilyen van, és ezt megfelelően kell definiálni. Természetesen lehet utalni bizonyos kategóriákra, de hogyha ezt tesszük, akkor ezt pontosan részletezni kell. Kandid és ilyen filozófiákba bocsátkozott, de most azt hiszem ezzel nem léphetünk előre. Mm, fontos, hogy segítsük az európai munkavállalókat. Nem vagyok elégedett eh, ezzel a szöveggel. Meg kell őriznünk az európai eh, mobilitást, illetve az Európán belüli munkavállalói mobilitást, és ezt rendkívül fontosnak tartom, illetve meg kell őrizni a versenyt is, a megfelelő versenyhelyzetet, illetve oda kell figyelnünk a, a munka értékére, költségére. Spanyolországban ezek segítségével sikerült kilábalnunk a válságból. Aztán vannak minimális szociális standardok, amelyeket érvényesíteni kell minden állampolgár esetében, minden országban, itt Európában, és ezzel egyetértek. Valóban ez az egyenlő játéktér, ez azt jelenti, hogy a szociális minimum eh, bizony magas szinten legyen és érvényesüljön mindenütt. Nos, nézzük csak, hogyha valóban a kiküldött munkavállalókról beszélünk, akkor valamit el kell mondanunk. Vagy meghozunk azt a döntést, hogy egy bekezdésben kimondjuk, hogy a szociális dömping problémája nagyon, nagyon is érinti azokat a munkavállalókat, akik áthaladnak, átlépnek a határokon, és várjuk az ezzel kapcsolatos jó döntéseket vagy állásfoglalásokat. Tehát el kell végeznünk a szociális dömpinggel kapcsolatos munkát, ahogy a Morán Santyé azt is elmondta, de ö, nagyon fontos, hogy igazságosan járjunk el. De itt nem tudunk pontos definíciókat alakítani, sőt az intellektuális szempontból ö, nagy kihívás jelent. Aztán valóban ott vannak a kiküldött munkavállalók, de ott vannak a postafiók cégek is, ezek valós problémát okoznak. Nagyon is értem a kollégákat, nagyon is értem a barátainkat, de most egy olyan dokumentumot hoztunk létre, amely konkrét politikai problémát jelent bizonyos országokban. Nem szabad a munkavállalók mobilitását feláldozni, ezen az oltáron, és főleg ne kopizzuk ide be, ne másoljuk be az eddigi elképzeléseinket. Se a xenofóbia, se a populizmus már nem szabad, hogy hajtsuk a vizet, valóban meg kell őriznünk a munkavállalók mobilitását. Tehát ne próbáljunk meg valami kis lépéssel előrébb jutni, ami esetleg lehet, hogy valamilyen megoldáshoz jut. Tehát úgy, érte, úgy érzem, hogy egy kicsit elmegyünk a célunk mellett, és persze közben tudom, hogy nagyon fontos munkát végeztünk többek között a közlekedési bizottságban is. Ott van az idegenforgalom, az a mezőgazdaság, a védelmi kérdések, a fiatalok védelme, akik esetleg Afganisztánban veszítik el az életüket, tehát ez is szociális dömping. Akkor miért nem készítünk egy, egy óriási megaszöveget, amely, amely mindent magába foglal, hiszen ez mind ugyanabba az irányba halad. Tehát összességében azt kell, hogy mondjam, hogy bizony nem vagyok elégedett a szövegnek jelenlegi formájával, és azt szeretném, hogy ahogyan Moransácsi asszony is elmondta, kicsit nézzük ezt át, valóban fésüljük át, és határozzuk meg pontosan ezt a fogalmat, anélkül, hogy ideológiai eszmefuttatásokba bonyolódnánk. mert akkor valóban eredményeket mutathatnánk föl. Én személy szerint, tehát nem a frakcióm nevében, arról Martina szól, szólt, én személy szerint nem vagyok elégedett ezzel a szöveggel, nem tudom ezt megszavazni. Thank you, and uh, try to... Köszönöm, megkértem már önöket többször, hogy tartsák magukat a hozzászólási időhöz, mert uh, tulajdonképpen már úton kellene lennünk a másik ülésre. Thomas, vannak adok szót. Mein Kollege sollte zwei Minuten reden und er hat genau sechs Minuten und 30 Sekunden gesprochen. Und unsere 6 perc Hat és fél percet beszélt a kollega. Kettő perc helyett. 18 percet vártunk az ülés előtt, nem is 10-kor kezdtünk, hanem 10 óra 20-kor, már ott is vesztettünk 20 percet, most pedig hát nem rohannunk kell egy másik ülésre. Hát így nem lehet kérem dolgozni, amikor ilyen fontos témáról beszélünk. Amit Guillaume tett szerintem az nagyon korrekt, az árnyék előadókkal kimerítően egyeztetett, 20 árnyék előadó ülést tartottak, lehet, hogy ez külön rekordnak minősül. A munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelvet megjeleníteni önmagában nem helytelen, de elébe menni a tárgyalások kimenetelének, végkimenetelének nem helyes. A szociális dömping összefügg ugyan az előző témával, de Mit geht um illegalität, das... De nem csak ennek gazdasági és szociális oldala is van. Hogyha piactorzításról beszélünk, akkor ennek is valahogy a definícióban meg kell jelennie tehát a gazdasági és a szociális szempontoknak egyaránt érvényesülni kell. Alapvetően itt olyan hiányosságokról beszélünk, amelyek nem teszik lehetővé, hogy az emberek a szociális és munkállalói jogaikat teljes mértékben igénybe vegyék. Roppant bonyolult összetett téma ez, ezért olyan nehéz mindenkit megjelni ennek azt gondoltam volna, hogy például a határozott munkaidejű vagy idegenesen foglalkoztott munkavállalók témája is meg kellene, hogy jelenjen, hiszen az ő helyük, az, az, az ő helyzetük is nagyon kiszolgáltatott. Itt ugyanakkor mégis különbséget kell tenni. Lehet, hogy a néppártban lesznek ez többen, akik, akiknek nem lesz ez egyszerű elfogadni, de mégis valami közös keretet keresünk. Szerintem egy olyan minimális norma keretet kell megteremteni, amelyhez mindenki a nevét tudja adni. Ettől attól tartok, hogy még, messze állunk ettől. Ha szükség van, hát tartsunk még 10 12 árnyékelődő ülést is, hogy aztán júliusban ez hogyan működhet, majd mindenki itt lesz-e, az persze egy nehéz dolog. Eredetileg talán Strasbourgban hétfőn tudnánk erről röviden tárgyalni, annak érdekében, hogy egy kicsit előrébb vigyük az ügyet. Azt hiszem, hogy majdnem tartottam magam a, a kettő perchez, na jó, a három, de ez még mindig fel annyi, mint a kollega. Köszönöm Thomas Vannak, köszönöm, amit elmondott, és köszönöm, hogy azt rövidre fogta mindenkinek időt adunk, aki szót kért, kérjük, hogy foglalják olyan rövidre, mint eh, Man úr, és akkor majd késünk a következő ülésről de ezt mindenképpen be kell fejeznünk, mert ez olyan fontos téma számunkra. Köszönöm. Sofia Roveiro-nak adom meg a szót. Uh, Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőknek. Köszönöm, hogy ilyen nagy energiát fektettek ebbe a jelentésbe. Ne felejtjük el, hogy nagy a tét hiszen egy nagyon fontos problémáról, problémával tudunk foglalkozni. A kiküldött munkavállalókról szóló irányelv, illetve ez a téma, ez csak egyetlen téma, de nagyon sok más módon le, vissza lehet még élni a munkavállalók jogaival. Vannak olyan olyan munkavállalók, akik valójában kényszervállalkozók, és az ő, és őket kihasználják a különböző munkaadók. És olyan személyek is vannak, akik nem független munkavállalók, tehát nem vállalkozók, mégis vállaló, vállalkozóként kezelik őket. Nekünk azt gondolom, hogy az a feladatunk, hogy koordináljuk a különböző tagállami fellépéseket. Ami pedig a szociális dömpinget illeti, egy olyan, egy paradigmaváltásra van szükség. Ugye korábban kizárólag bér alapú volt a verseny, most pedig egy olyan paradigmára szeretnék áttörni, áttérni, ahol a hozzáadott érték is számít ahol a tagállamok többet tudnak tenni a bolgárokért. Tehát ez sokkal tágabb kontextusról van itt szó. És ez azt hiszem jót tesz az Európai Uniónak. Tehát az Európai, az Európai Bizottság is szerette volna a szociális oszlopot megerősíteni. A kolléga az imént említette, hogy egyfajta keretet kell megállapítani, hogy hogyan lehet jobban harcolni a szociális dömpinggel szemben. Fontosnak tartom azt is, hogy csak úgy lehet elérni a jobb szociális normákat, hogyha a koordináció is jobb, és nem csak a szociális kérdésekben, hanem például az adóügyi kérdésekben is, és a gazdasági kérdésekben is. Hogyha nincs meg ez a pénzügyi és gazdasági koordináció, akkor nyilván a szociális koordináció is gyengélkedik majd. Nem mondjuk azt, hogy kizárólag a vállalatok felelősség ezért. Köszönöm szépen, Edward Mainka következik. Merci, Madame la Présidente. Je vous avoue que je suis... Köszönöm szépen. meghallgattam az elmondottakat, és egy kicsit bajban vagyok, hiszen ott van az egyenlő munkáért egyenlő bér elve, aztán azt látjuk, hogy különbségek vannak a tagállamokban, ugyanazért a munkáért bizony nem kapjuk meg ugyan, ugyanazt, a, ugyanazt a bért, és ez ugye egy jogszolgáltatási kérdés, te itt, itt lehet, hogy nem, nem helyesen járunk el, vagy idiótaként viselkedünk. Fontosnak tartom, hogy, hogy egy valós vitát folytassunk itt az Európai Parlamentben, hiszen egy pár évvel ezelőtt még az a képviselők sem kapták ugyanazokat a juttatásokat. Aztán volt egy olyan kezdeményezés, hogy ez ezeket harmonizáljuk, a máltaiék és a svédek ugyanazt kapják. Tehát valóban itt ugye próbáltunk erőfeszítéseket tenni a harmonizáció nevében. De megvan a diversitás, lehetünk különbözőek, de az nagyon fontos, hogy tiszteletben tartsuk egymás munkáját. Támogatom Guillaume Belesz által elvégzett munkát, hiszen a munkavállalók osztják a véleményét. És nagyon sok, több, több millió kiküldött munkavállalóról beszélünk, és itt ennek valóban nagyon, nagyon is súlyos gazdasági következményei vannak. Aztán zárásképpen hadd mondjam el, hogy most nagyon jól látjuk, nagyon jól értjük, hogy a versenyképesség függ a munka értékétől, az árától. Így nagyon fontos, hogy az Európai Bizottság elfogadja a Kínával kapcsolatos elképzeléseket, és valóban a, megfelelően bérezzük a munkavállalókat. Simán a GOSZ, ponieważ... Jazlowiecka asszony. Ami dyskusję tutaj a naszej komisji. Azért kértem szót, elnök asszony, mert néha a vita itt a szakbizottságunkban. Hiszen a általunk hozott jogszabályok és szabályok kihatással vannak nem csak közép, hanem hosszú távon is Európa egészére, illetve e, egész ágazatok jövőjét határozhatja meg. Erre oda kell mindenképpen figyelnünk. Úgy tűnik számomra, hogy túl könnyen teszünk ajánlásokat, és nagyon gyakran ezek az, ezek az ajánlások igencsak egyoldalúak, és nem vesszük figyelembe az esetleges negatív hatásait ezeknek az általunk tett ajánlásoknak. Meg kell vizsgálni a különböző lehetőségeket, mérlegelni kell az előnyöket és a hátrányokat. El kell, végig kell gondolnunk, hogy kire milyen hatással lehet mindez. Sajnálatos módon ezt a fajta elemzést nem végezzük el a jogszabályok meghozatalánál, illetve a döntéshozatal során itt ebben a szakbizottságban. E, Fontos, hogy átlátható, felelős szabályokat hozzunk. Sajnos módon az általunk elfogadott jelentésekben nem mindig ez a helyzet. Arina kollégina felvetésre reagálnék. Az elején a politikai frakciók egy, kettő vagy három kompromisszumot szerettek volna általánosságban elfogadni a munkavállalók kiküldetésével kapcsolatban, mert igen, eh, ez nagyon biztosan összefügg a szociális dömping kérdésével. De fontos, hogy ne értelmezzük félre a dolgokat, ez nem csak a kiküldött munkavállalók problémáját jelenti. Na, proponowany paragraf... Rengeteg bekezdés foglalkozik most végül a szövegben a kiküldött munkavállalók ügyével. Éppen ezért a mi frakciónk úgy döntött, hogy ebben nem akarunk beleszólni a munkavállalók kiküldetésével foglalkozó jelentés szerzőinek a dolga ez, ebben ne üssük az orrunkat, ne ma mi dolgunk, ugyanis nekünk a szociális dömpingre kell koncentrálnunk. Köszönöm szépen, és szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, Guillaume Balasznak, illetve az árnyék jelentéstevőknek. Köszönöm, meg, meg szeretném megköszönni tehát a munkájukat, de ha jól értettem, akkor még elég sok munka van hátra. Nézzük a kompromisszumokat. Ezzel kapcsolatban Hadd mondjam el azt, hogy örülök annak, hogy megszületett a meghatározás a szociális dömpingről. Gondolom ezt még azért csiszolni kéne, de kiindulási alapnak nem rossz. Fontosnak tartom tehát, hogy legyen egy meghatározás. Így azt hiszem, hogy a közeljövőben egy keretet is ki tudunk alkotni, alakítani. Nézzük a módszertan kérdését, több kolléga is beszélt már erről a kihelyezett munkavállalókkal, vagy kiküldött munkavállalókkal kapcsolatban. Nos, ez egy nagyon fontos téma, sok országban komolyan el kell ezen gondolkodni, fontos ez a munkavállalóknak, a munkaadóknak is, szociális, politikai és gazdasági szempontból is fontos ez sok országban. Ahhoz, hogy itt előre tudjunk haladni, és valamit el tudjunk érni, nagyon sok idő kell még, és próbáljuk meg elkülöníteni a különböző témákat, a szociális dömpinget, ami egy igazi komoly probléma, és ahhoz szintén elő kell, előre kell tudni lépni, illetve a kihelyezett munkavállalók témáját. Ha ezt nem tesszük meg, akkor azt hiszem egyáltalán nem tudunk elfogadni semmilyen szöveget. Úgyhogy ezt szeretem volna kiemelni. Szociális dömpinggel foglalkozzunk, és adjunk magunknak elég időt. Nem csak tagállami nézetkülönbségek vannak, hanem a frakciók szintjén is megvan ez az elkülönülés. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna mondani. Thank you. Köszönjük. Köszönjük. Oui, Madame la Présidente. köszönöm szépen, roppant rövid leszek. A kollégáim a néppárt nevében, főként Morán Sartjé asszony a lényeget elmondta, ugyanakkor eh, vessünk egy pillantást Eduard Márta nagyra becsült kollégám érveire, a jogszerű és félig jogszerű munkavállalási formákról. Nos, ha az egyenlő munkáért, egyenlő bért elvet érvényesítjük, akkor arra is kellene gondolni, hogy hány képviselő van itt jelen most a szakbizottság ülésén, miközben mi is ugyanannyi fizetést kapunk, és nem ugyanazt a munkát végezzük, lássuk be. Tehát ez két irányú utca, két irányban kell működni. Okay, thank you. Igen, mint ahogy tudjuk, hogy van, aki vasárnap reggel a tempó megy, van, aki pedig a sarki biszróba. Köszönjük bele úr, lezárnám a vitát. Köszönöm elnök asszony, köszönöm a kollégáknak az elmondott érdekes megjegyzéseket. Megpróbálok az elhangzottakra reagálni, még akkor is, hogyha kis szorít bennünket az idő. Amit Jászloviecka asszony mondott, tudjuk, hogy a kiküldött munkavállalók problémáján kívül mik még a megoldatlan kérdések. Vannak kérdések, ahol előre lehet lépni, vannak, ahol nem, de itt van például a repülési ágazat, és tudjuk, hogy a közlekedési szakbizottság is véleményt nyilvánított már e témában. Igazában itt nem is értem, hogy mi itt a kérdés, de természetesen olyan megfogalmazást keresünk, amely össze tudja egyeztetni azt, amit mi védünk, itt az alapvető munkáról és gazdasági jogokra gondolok, amelyek nagyon fontosak. Ugyanakkor Gyabalova asszony, vagy Dzsabalov asszonyjal alapvetően eltér a véleményünk, vannak ugyanakkor dolgok, amiket mindenképpen pontosítani kell. Az a kompromisszum, amely a munka, kikötött munkálókkal foglalkozik, a 37 bekezdésből hárommal jelenik meg, és ha azt mondani, hogy főként a kiküldött munkavállalókról beszélünk, csak erről beszélünk, és nem a szociális dömpingről, egész egyszerűen nem igaz. Jó, hogyha mindent beleszámítjuk, akkor is 8, maximum 8 a 37-ből. Eh, ezt nem érzem úgy, hogy ez a többsége lenne a jelentésnek, tehát alaptalannak, igazságtalannak érzem ezt a ezt az érvet, ezt a kritikát. A másik a módszert, a munkamódszerünket illető kritikákra reagálnék. Értem és eh, látom, hogy ezt Kálve Sambon úr is említette, hogy csak a szociális konvergenciáról beszéljünk, a minimális normákról, de hát ezt tettük pontosan a jelentés harmadik részében, erről beszélünk, amelyek a frakciók közötti tárgyalások eredményeképpen születtek meg, hogy mi a legtöbb, amit megtehetünk a szociális konvergencia ügyben. Én megtett, ha lehetett volna, én messzebb is mentem volna, de a saját frakciója is nagyon rugalmatlan volt ez ügyben, miközben nyitottságról beszélt Morán Sártyé asszony. A kiküldött munkavállalók kérdéséről beszéljünk ebben a jelentésben, vagy sem. Nos, egy dologra azért emlékeztetem a nagyra becsült kollégákat. Ha most nem beszélünk róla, akkor soha nem fogunk. Hiszen nem akarunk elbújni emögött, de nem csak azért kell erről beszélni, mert sokan azt mondják, hogy jó, jó, hát nem most beszélünk róla, majd beszélünk róla később. Vannak sokan, akik azt mondják, hogy nem is hajlandóak beszélni az irányelv átdolgozásáról, az előszöró tárgyalások újraindításáról. Tehát a 96-os irányelv ügyében, amit Jazlovjecka asszony elmondott, kettő fő bekezdésre, az L és az M bekezdésre koncentráltuk be ezt, de a jelentés még az elvek tekintetében sem előlegezi meg a kiküldött munkálókra szóló irányelv újratárgyalását. Egész egyszerűen fölvetjük ezt a kérdést, itt van például a sárga lapos eljárás a bizottsággal szemben, és maga, ez csak egy kérdés feltevés, egy semmit nem előlegezünk meg. Az L és az M kompromisszum pedig még tárgyalás alapját képezi. Egyes frakciók elmondták, hogy a cél nem az, hogy erről tárgyaljunk, hanem hogy ezt törjük. Morán Sártyi asszony alapvetően nem ezt kérte, de azt elmondta, hogy bizonyos kérdésekre térünk vissza, ha jól értettem például, a vállalati érdekekre. Nos, kiküldött munkavállalók kérdését először magunk között kell megállapodni, hogy hogyan kezeljük. Az L és az M bekezdés az egyetlen, ami ezzel foglalkozik. Mondják meg a, frakciák, hogy, a frakciók, hogy mit módosítsunk ezekben a bekezdésekben. Egész e, idáig, mostanáig ezt az információt én nem kaptam meg. A fogalom meghatározás kérdésében Hát igen, nekem sem tetszik, én sem vagyok ezzel elégedett, én is sokkal messzebb mentem volna. Vannak, akiknek még ez is túl sok, persze. Az árnyék előadóknak köszönöm, hogy elfogadták ezt a kompromisszumot, de hát a kompromisszumokról tudjuk, hogy az, az ami senkinek se jó. Vannak, akik azt mondják, hogy túlságosan általános a megfogalmazás, még ugyanazon frakción belül is vannak, akik eh, még részletesebbnek kell lennie, hogy jobb legyen a definíció. Tehát most akkor általánosabb legyen, vagy, eh, vagy részletesebb eh, legyen a, a megfogalmazás, hogy 700 képviselőnek is valahogy a jóváhagyását kell még ez adni, ne felejtsék el, kedves kollégák. Hát így állnak most a dolgok, csak hogy kicsit tisztában lássunk Két dolgot végezetül hadd mondjak el. hogyha mondjuk egy kis cégről van szó, mondjuk csak négy alkalmazottal, akkor ennek pontosan eh, hogyan lehet az ellenőrzését, eh, vizsgálatát garantálni, ami pedig a munkaidőt illeti, ez egy kicsit szürke zóna, szürke terület. Pilinszki úr eh, utánék, aki a ezzel a témával foglalkozott, többször is utatunk erre a ő jelentésében. Alapvetően tehát azzal egyetértünk, hogy milyen irányba kellene mutatni ennek a jelentésnek, ugyanakkor vannak még komoly megoldatlan kérdések, elvi kérdések is, és főként a kiküldött munkavállalók problémáját valahogy megkezdeni ezügyben módszertani szempontból is véleménykülönbség van közöttünk. A két legfontosabb bekezdésre még vissza kell térni, ezt említettem, és megvizsgálni, hogy mit tudunk tenni, és mit nem. Furcsa lenne azért, hogyha ilyen fontos kérdésekre nem beszélünk. Balász úr, én nem kaptam meg a szöveget, hát hogyan adjam a véleményemet olyas valamiről, amire, amit nem kaptam meg. Köszönöm, ezt folytassák le ezt a vitát, mondja az elnök egymás között, négy szem közt. Köszönöm mindenkinek. Ez tehát az a mm, egy olyan napi rendi pont, amiről vége évek óta tárgyalunk, most pedig a munka közepénél tartunk. A szociális dömping és a munkavállalók kiküldetése témája. Alapvetően jól indultak a dolgok, vannak még vélemény különbségek, de de biztos vagyok benne, hogy jó kompromisszumokat tudunk de biztos vagyok benne, hogy megtaláljuk a kiutat és a kompromisszumot. Alapvetően ez a legfontosabb a parlament szempontjából, hiszen a szavazók ezt várják tőlünk, és ezért, ha ezt várják tőlünk, akkor mi ezt fogjuk tenni. Köszönöm jelentős késéssel ugyan, de mennünk kell az ECON eh, szakbizottsággal közös meghallgatásunkra a gazdasági különbségek témájában. Ne felejtsék el, PHS 3C50-es terembe rohanjon mindenki, oda, ahol múlt héten üléseztünk, három órakor pedig ugyanebben a teremben folytatjuk, kérem minél többen legyenek eh, jelen. Nagyon kínos, hogyha egy európai biztos, most Katainen alelnök úr eljön közénk, és alig lézengünk néhányan a